Dobry wieczór, witam Państwa. Myślę, że... Je... Üdvözlöm a kollégákat. Kezdjük el a szavazást. Jest to poniedziałkowy Strasburg i taka też była wola... Mert hát mi kértük ezt a Strasburgi hétfőt, akkor éljünk vele. Mi itt a napi nézzük csak. Gondolom mindenki egyetért lesz webstreaming, tolmácsolás is van. Júniusban a bizottságunk úgy döntött, hogy az Európai Szolidaritási Testületet támogatni fogja, és erről véleményt írunk, és az 53.4-es eljárási szabályzati pontra hivatkozva a bizottság módosítókat javasol majd az illetékes kulturális bizottság számára. Nos, nézzük ezeket. Péntekig, október 6-án 13 óráig kell benyújtani a módosítókat. És akkor megvan itt most a 84 AM és majd decemberben szavazunk ezekről a módosítókról. Hajszling úr, tessék! Elnök úr, kérem, hogy az ötös napirendi pontot megújuló erőforrások szavazás halasszuk el. Ugyanis előadónk jelezte, hogy elégedetlen az eljárással, hogyha olyan üléseket szerveznek itt egyesek, ahol nincsenek jelen az árnyék előadók, és kompromisszumok születnek úgy, hogy nincsenek meghívva az érintettek, így nem lehet szavazólistát összeállítani. A Környezetvédelmi Bizottság is elnapolta ezt a témát, úgyhogy bőven lenne időnk arra, hogy egyeztessünk egy igazságosabb eljárásról. Jelen körülmények között az ötös pontról szerintem nincs értelme szavazni, javaslom ennek elhalasztását. Tessék. Nos, ismereteink szerint még nem született döntös, döntés arról, hogy az Envi elhalasztja, elnapolja a szavazását. Ezt ön állítja, de ilyen döntés még nem született. Tudtommal. Tessék. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Nem értek egyet Hozling úr javaslatával, mert nagyon sok egyeztetés volt és tárgyalás, amelyeken kompromisszumokat izadtak ki a politikai frakciók. Négy árnyékelőadói ülés volt, három további szakmai találkozó, és személy szerint egyeztettem az árnyékelőadók többségével, és bele is vettem a szövegbe a lehetséges legnagyobb mértékig javaslataikat. És elnök úr, önnek is igaza van, az NB bizottság nem halasztotta el a saját szavazását, tehát tényszerűen ez nem igaz. Mi itt a mezőgazdasági termelők érdekeit akarjuk képviselni, és a vidékfejlesztés érdekeit, és mindenkit kérek, elnök urat különösen, hogy ne halasszuk el ezt a szavazást. Köszönöm, Heusling úr javaslattal élt. Azt tudjuk tenni, hogy meghallgattuk a pro és kontra érveket, még röviden megadom a szót, és utána döntünk. Egnyú úr. Én általában támogatom Hazlin kollégát, de szerintem ez a stratégiája most csak arra ö, irányul, hogy lassítsa ezt a folyamatot, tehát itt most nem tudom őt támogatni direkt. Panie, panie, panie, panie pośle, e, szkoda czasu. Tisztelt képviselő úr, nem tudom, hogy kivel ért akkor most egyet, mert két értelműen fogalmazott. Takula úr, köszönöm szépen. Petír kolléga nagyszerű munkát végzett, türelmesen dolgozott velünk árnyék előadókkal. Én támogatom mindazt, amit ő kompromisszumoként összeállított. Nem értem Hajzlings úr véleményét ebben az ügyben. Petir asszonyt támogatom, kiválóan összefoglalta a különböző véleményeket előadóként, és az árnyék előadókat is meghallgatta. Ehhez kétség nem férhet. Andrew úr, köszönöm. Megértem Hajszling úr kérdését, hiszen ez egy fontos halasztás lenne. Peteri asszony már elmondta, hogy komoly előrelépések voltak, de azt gondolom, hogy megérdemelni ez a jelentés, hogy többet foglalkozunk vele. Az energetika kérdése jó lenne, hogyha teljes konszenzust élvezne, és azt gondolom, hogy még nem értünk ennek a munkának a végére. Úgyhogy én is támogatom Hajzling úr kérését, miszerint halasszuk el a szavazást. Oké, okay, pan, pani poseł Sí, es eh, para manifestar también eh, la opinión de que ap apoyar la propuesta del señor Nos, én is támogatom Hajszling úr javaslatát. Más nem kért szót? Akkor Dantán úrnak még megadom a szót. Je suis stupéfait par ce que j'entends. Engem teljesen megdöbbent, amit hallhattunk. Nem lehetünk biztosak abban, hogy az NVA a következő órákban nem fog szavazni és vállaljuk azt a kockázatot egy ennyire fontos kérdésben, hogy nem fogalmazunk meg a szakbizottságunk nevében véleményt. Hát minek néznek mi ez, minket ezek után? Milyen felelősséget vállalunk fel? Hetekig tudtuk előkészíteni ezt a jelentést, nagyon sok nehéz jelentésünk volt már korábban is. Én nem tudom megérteni, hogy az envi előtt miért nem tudunk mi véleményt megfogalmazni. Państwa, E, naszego e, szefa Pár perccel ezelőtt a titkárság vezetőjétől kérdeztem, hogy az MV-ben lesz-e döntés. Van-e döntés? Nincsen, úgyhogy mi nem tudjuk, hogy az NV elhalasztja a szavazást, avagy sem. Úgyhogy akkor nekünk nem lenne időnk arra, hogy a véleményünket megfogalmazzuk. Ha jól láttam, mindenki elmondta a véleményét, aki kért szót, úgyhogy most azt javaslom, hogy térjünk is át a szavazásra. Hajzling úr javaslatát kitámogatja, elektronikusan szavazunk természetesen. Elektronikusan szavazunk Hajzling úr javaslatáról most. Oh, no. One EPP too many. Un, un PPE s'il vous plaît. Pártból túl sokan vannak. Rendben. Sorry, przechodzimy do projektu opinii Elnézést. Akkor most a tárgyalási meghatalmazás témájában, Ausztráliával történő tárgyalások témájában Andrió úr az előadó. Előadó úr, az INTA szakbizottság az illetékes. Mint tudják, elég rövid időn belül kellett elkészíteni ezt a véleményt, de André úrnak természetesen most megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy ez a két kapcsolódó jelentés rendkívül fontos a mezőgazdasági ágazat szempontjából. Nagyon jó kollektív munka született, úgyhogy szeretnék minden árnyék jelentéstevőnek köszönetet mondani. Rendkívül hasznos módosítókat kaptunk. A jelentésben próbáltunk konszenzust kialakítani a kompromisszumok révén, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, nem mindig könnyű ezt elérni. És köszönetet mondanék a titkárságnak és a munkatársaknak, akik nagyon jó munkát végeztek. Köszönöm. Akkor most következik a szavazás. A kompromisszumokról elektronikusan szavazunk. Egyes módosító mellette. Rendben, elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences módosító mellette. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ö, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a kompromisszumot. 116-os módosító mellette elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 22-es módosító mellette, e, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 22-es módosítót. Elektronikusan ellenőrizzük a 22-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A szocialistáknál egyen többen vannak. Rendben, most már jó. Lezárom a szavazást a 22-esről. Elfogadtuk. Hölgyeim és uraim! 27-es módosító mellette. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 39-es módosító. Mellette? Elfogadtuk. 40-es módosító mellette? Elfogadtuk. 55-ös mellette? Elfogadtuk. 57-es mellette? ellene elutasítottuk, 58-as mellette elfogadtuk, 61-es mellette ellene elutasítottuk, 65-ös mellette elfogadtuk, 8-as kompromisszum, elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 72-es módosító mellette, köszönöm, elfogadtuk, 73-as. Mellette? Ellene? Elutasítottuk. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110-es módosító. Mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 98-as módosító mellette. Ellene elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben, a 98-est elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk pár szavazattal. 107-es módosító mellette, ellene elutasítottuk. 118 mellette elfogadtuk. Százas mellette, elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, elutasítottuk. 105-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 108 mellette, ellene, elutasítottuk, de ellenőrizzük. A 108-asról megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 109-es. Mellette? Ellene? Azt hiszem, hogy ugyanaz az eredmény, de ellenőrizzük. A 109-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Pár szavazattal. 112-es mellette ellene, elutasítottuk. 113-as mellette ellene, elutasítottuk. 114 mellette ellene, elutasítottuk. 115 mellette ellene. Ellenőrizzük. A 115-ös módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 117-es, mellette, ellene, elutasítottuk. Akkor most az így módosított véleményről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, Gratulálunk. Gratulálunk az előadónknak. Szeretne hozzászólni? Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyorsan. Látszik, hogy a jelentés során az egységes szavazás a kollektív munka gyümölcse volt, és annak eredményét tükrözi. Azt gondolom, hogy a bizottság is hát valahol az, hogy állandóan a szabadkereskedelmi megállapodások után rohangál, az hát nem olyan egyszerű kérdés. A mezőgazdaságban még globális jövőképet kérünk is azt, hogy az egyes megállapodások hatását a bizottság mindig vegye figyelembe. Köszönöm. Bardzo dobrze, żeśmy to sprawozdanie, to opinię przygotowali. Dziękuję panu posłu sprawozdawcy. Rendben, köszönöm szépen. Köszönjük az előadó munkáját. A megállapodás abban áll, hogy természetesen nyomon követjük a folyamatot, a tárgyalási folyamatot magát, és hogyha a koordinációs ülések lesznek, akkor kérek mindenkit, hogy vegyen részt azon. És kérem, hogy tájékoztassanak minket, amennyiben a helyzet azt igényli, hogy mi bármit lépjünk. Október 12-én az INTA szakbizottság foglalkozik az ügyel, és a második októberi Strasburgi plenárison fogunk szavazni róla. A következő új zélannal folytatott kereskedelmi tárgyalások. A téma felelőse Kaspari úr az Intánál, nálunk pedig Nikolson úr, úgyhogy meg is adom neki a szót elsőként, tessék. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Én is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a munkában. Nagyon nehéz időszakban érkezett hozzánk ez a munka, közvetlenül a nyári szünet előtt, de mindenki nagyon keményen dolgozott, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a titkárság tagjainak, illetve a saját egyszeres kollégáimnak is, valamint az árnyékoknak, akik szintén nagyon keményen dolgoztak. Igen kiegyensúlyozott szöveget tudtunk így létrehozni, úgyhogy szerintem kezdjük is meg a szavazást, most már ez következik ezzel a remek munkával kapcsolatban. Köszönöm szépen! akkor nézzük magát a szavazást. Négyes módosító. Danten Döláé mellette, Elfogadtuk. Kettes. A szavazást megnyitom. Illetve, bocsánat, kompromisszum, kompromisszumról van szó. A szavazást megnyitom. Az elnök újra helyesbít, A kompromisszumról van szó, és erről most tényleg megnyitjuk a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. B1-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 60-as módosítóhoz ugrunk, mellette, 60-as tehát mellette, ellene, elutasítottuk. 40-es. De Castro, Andrio mellette, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, elutasítottuk. C kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. D. Kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. E. Kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 53-as módosító, Egnyú mellette. Elfogadtuk, köszönöm. F kompromisszum mellette. Illetve megnyitom a szavazást, mondja az elnök. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es következik. Szóbeli módosító. Köszönöm szépen, köszönöm a szót, elnök úr, és köszönjük Andrió úrnak is a hetes módosított Két, szöveg, két sorral szeretnénk kiegészíteni a szöveget. Especially with regards to the monopolistic structure of some industries, and in particular of the dairy sector in New Zealand. And then continues ezzel a két sorral szeretnénk kiegészíteni a szöveget, és utána megy tovább Andrió úr 67-ese. Köszönöm. Köszönöm, megjegyzés nincs ezzel kapcsolatban, akkor elfogadjuk a szóbeli módosítót, és ezzel együtt fogunk most szavazni a 67-esről. Mellette? Ellene? Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizni fogjuk géppel. A 67-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk. 68. Mellette. Ellene. Egy kicsit össze-vissza szavaztak a képviselők. A néppárt nem mutatta, hogy mit kell csinálni, úgyhogy még egyszer a 68-asról. Ellenőrizzük géppel, a szavazást megnyitom. elutasítottuk. 69 mellette, elfogadtuk. 70 mellette, jaj, erről nem is kell szavazni, rendben van, akkor nem szavazunk róla, G kompromisszum, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. H kompromisszum, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 80-as módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 82 mellette, ellene, elutasítottuk. Nyolcvan hatos következik mellette, ellene, elutasítottuk. 87 mellette, ellene, elfogadtuk. 90 mellette, elfogadtuk. 94 mellette, ellene, elutasítottuk. 95 mellette, ellene, elutasítottuk. 96 mellette, ellene, elutasítottuk. 97 mellette, ellene elutasítottuk. 98 mellette ellene elutasítottuk. 99 mellette ellene elutasítottuk. 100 mellette ellene elutasítottuk. 39 mellette elfogadtuk. 101 mellette ellene elutasítottuk. 103 mellette ellene elutasítottuk. 104 mellette, ellene. Bocsánat, mondja az elnök, nem 104, hanem 108. 108. Szavazzunk géppel a 108-asról. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 112. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. 111. Mellette. Ellene. A 111-est ellenőrizni kell a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 113 mellette, ellene, elutasítottuk. 116 mellette, ellene, elutasítottuk. 118 mellette, ellene, elutasítottuk, de ellenőrizzük ezt az utolsó 118 a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Akkor most az egész szövegről szavazunk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk a véleményt, köszönjük szépen az előadó munkáját. Szeretne szót kérni a végén? Parancsoljon! Én szeretnék köszönetet mondani magának az előadónak, az árnyékoknak, minden munkatársnak, és reméljük, hogy megfelelőképpen folytatódik majd ez a munka. Az illetékes interbizottság október 12-én a második plenáris során fog először szavazni, aztán meg a plenáris. Most nézzük a megújuló erőforrásokból származó energiáról szóló szövegünket. Mariana Petir asszony az előadója a szövegnek, az illetékes bizottság, az ITRE és az ENVI voltak. Az 54 cikk alapján az ENVI társ illetékessé vált, az, a Trant pedig az 53-as cikk alapján, és így az Agribizottság is az itre vel közösen részt vehet majd az informális háromoldal egyeztetéseken. Peti Rasszony, röviden megadom ennek a szót. Köszönöm, elnök úr! Ahogy ön is elmondta, ez egy nagyon fontos dosszié, és nem is egyszerű. Örülök annak, hogy a legtöbb politikai frakcióval sikerült kompromisszumra jutnunk, és ha a jelentést elfogadjuk, akkor egyértelmű szakbizottsági álláspont fog kialakulni. Köszönöm valamennyi árnyék előadónak az együttműködést, asszisztenseinknek a sok segítséget. Úgy érzem, hogy ez egy jó kompromisszum és Vasilis Magnisnak külön köszönet jár a titkárság részéről, aki végigkövette a munkát szerkesztőként. Nagyon sokat dolgozott a szavazólista elkészítésével, és köszönöm, hogy ez időre meglett. Margarit Krangjának is köszönöm, az asszisztensemnek a közvetlen segítséget, és ha hát nem is sikerült mindenkit felsorolni, nekik is. Köszönjük, Peti asszony. Ez egy elég bonyolult dosszié, és a szavazás sem lesz egyszerű, de azért a problémák többségét megoldottuk. Felejtsük el a múltat, szavazzunk arról, ami itt előttünk áll. 223-as mellette. Ellene elutasítottuk. 2, 24, 25, 26 együtt szavazunk. Ki támogatja őket? Ellene. Ellenőrzést igényel a dolog. Kérem, hogy szavazzanak a szavazókártyáikkal is. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk őket. 227-es mellette. Ellene. néznünk kell ezt is. Nézzük. Megnyitottam a szavazást. Most pedig lezárom. Elutasítottuk. Négy szavazattal. 228-as mellette ellen elfogadtuk. 229 me mellette elutasítottuk. 7-es, 230 együtt mellettük, ellenük elfogadtuk őket. 232-es mellette, ellene, elutasítottuk. 233 mellette, ellene. 234-es mellette, ellene, Elfogadtuk. 2, 35, 36, 37. Igen szavazatok, nem szavazatok, elfogadtuk őket. Ellenőrzést kérnek, ne legyen. Jó, hát nézzük. Mellette? Ja nem, géppel szavazunk nyilván. Tessék. Szavazat egyenlőség. Vagyis elutasítottuk őket. De én döntök, mert én vagyok az elnök. De én is nemet mondanék. Nem látják, nem mindig e- utasítjuk el a kis frakciók javaslatait. 238-as mellette elfogadtuk, de ezt is ellenőrizni szeretnék egyesek. Akkor géppel is szavaztunk a 238-asról. Kis többséggel elfogadtuk. 239-es mellette ellene elfogadtuk. 240 mellette ellene elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Jó, legyen. 240-es géppel Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elutasítottuk. 241-42 mellette elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Elindítom a szavazást, mert géppel kell szavaznunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugrunk 245-ös mellette ellene. Ellenőrzést igényel. 245-ösről kérem szavazzanak. Nyomógomb segítségével. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 2, 47, 48 mellette, ellene, elutasítva. 2, 54-es mellette, ellene, ellenőrizzük. 254-esről nyitom meg a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 250 Ötös mellette elfogadtuk. Tizenkettes pontosabban 258-59-es elfogadtuk. 260-as mellett, 261 mellette ellene elfogadtuk. 263-as mellette elfogadtuk. 264-es mellette elfogadva. 266-67 mellette ellene elutasítottuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 275-ös. Kitámogatja. Ellene. Elutasítva. 276-os mellette. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugrunk. 292-es mellette. Elfogadtuk. 294-es mellette. Kitámogatja Elnök javítja magát. Bocsánat, erről nem kell szavaznunk, mert a 318-asról kell helyette. Mellette? Ellene? Ellenőrizzük. 294-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ha viszont ez a helyzet, akkor a 17-esre kell ugranunk. Három oldalról előre kell lapozni. Mellette, ellene. Szerintem elutasítottuk, de Nézzük meg. 17-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jár úr, ön is szavazzon. Most lezárom a szavazást. Lám, lám, számít minden szavazat. Elutasítottuk. Egy szavazattal. 322-es mellette ellene elutasítva. 328-as mellette ellene elutasítva. 323-as mellette ellene elutasítva. 324-es mellette elfogadtuk. 325-ös mellette ellene, elutasítva. 326-os mellette ellene, elutasítva. 327-es mellette elutasítva. 18-as módosító, az előadó módosító mellette ellene, elfogadott. 333 assal kapcsolatban Müller urakat, nem, mellette ellene elfogadtuk. 335-ös me nem is kérdezem, elutasítottuk 336-os mellette ellene, elutasítva 337-es mellette ellene, elutasítva 338-as mellette ellene, elutasítva 339 mellette ellene, elutasítva 340-es mellette ellene elutasítva, 341-es mellette ellene elutasítottuk. 342-es mellette ellene elutasítva. 343 mellette ellene elutasítva, 344 mellette elfogadtuk. 345-ös mellette ellene elutasítva, 346-os mellette ellene elfogadtuk. 347-es mellette, ellene elfogadtuk, 348-as mellette elfogadtuk, 349 mellette a 348-asról ellenőrzést kértek, jó, visszalépünk, 348-asról géppel szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 349-es mellette ellene elutasítottuk. 350-es mellette ellene elutasítva. 351-es mellette ellene elutasítva. 352-es mellette ellene elfogadtuk. 353 mellette ellene elutasítva. 354 mellette elfogadtuk. 355 mellette ellene elutasítva, 356-as mellette 55-est ellenőrizni kell. 355 mellette pontosabban nyomják meg a gombot. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Jó sok szerzője van ezeknek. 356-os mellette ellene elutasítva 357-es, mellette ellen elfogadtuk 358, mellette ellen elfogadtuk, nem, elutasítottuk 359-es, mellette ellene elutasítottuk, 360-as mellette ellene elutasítva, 361-es mellette ellene elutasítva, 362 mellette ellene elutasítva, 3 363-as mellette ellene elfogadtuk, 364-es mellette ellene elutasítva, 365-es mellette ellene elfogadtuk, 366 mellette ellene elfogadtuk, pontosan elutasítottuk, 368 most jön, mellette ellene elutasítva, 369 mellette ellene elutasítva, 370 mellette ellene elutasítva, 3 71-es mellette ellene, elutasítva 372-es mellette ellene. Elfogadtuk, három ellenőrzést kérnek. 372-esről újra szavazunk. Megnyitom a szavazást. A néppártnak ugyebár ezt támogatni kéne, ha jól tudom. 372-es mellette lezárom. Elutasítottuk. Három as Mellette, ellene, elutasítva. 374-es, mellette, ellene, elutasítva. 375-ös, mellette, ellene, ellenőrzést igényel. Talán túl gyors voltam. 375-ösről zajlik a szavazás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Erről is géppel szavazunk, tessék. Lezárom a négyesről a szavazást. Elfogadtuk. 410-es mellette. Elfogadtuk. 24-es mellette elfogadtuk, 411 mellette, ellene elfogadtuk, 412 mellette, ellene elfogadtuk, 5-ös kompromisszum, zajlik a szavazás, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 414-es mellette, ellene elutasítottuk. 4.15, 4.16-os mellette, ellen elfogadtuk, 4.17 mellette, elfogadtuk, 4.18 mellette, elfogadtuk, 419-es mellette, ellene elutasítva, 6-os kompromisszum, elindítom a szavazást. Kompromiss będzie przyjęty, 405. Lezárom a szavazást. 4 45-ös jön. Ki támogatja a 445-öst? Ellene tartózkodás elutasítva. 441 mellette ellene elutasítva. 430-as mellette ellene elutasítva. 431-2-3 mellette ellene elfogadtuk, pontosabban elutasítottuk, 438-as mellette ellene elutasítva. 439-es, 40-es mellette ellene elutasítva. 7-es kompromisszum. Lezárom a 7-esről a szavazást. 472-essel kell folytatnunk a szavazást. Három oldalnyit kell ugrani majdnem, 472-esig. Megvan mindenkinek? Akkor szavazunk róla. Ki támogatja 472-est? Ellene? Elfogadtuk. Négyszázhetvenegyes ről kéne szavaznunk. 474-es, mondja az elnök. Mellette ellene elfogadtuk. 475 mellette ellene 473-as mellette ellene elfogadtuk. Pontosabban erről nem kell szavazni. 476-os mellette ellene elfogadtuk. 478-as mellette ellene elutasítva, 479-es mellette ellene elutasítva, 480-as elutasítva. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 494-es ki támogatja, ellene ellenőriznünk kell a 494-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 501-es mellette, ellene elutasítva. ellenőrzést igényel az 101 es Zamykam. A szavazást. 502-es mellette ellene elutasítva. 503-as mellette ellene ellenőriznünk kell az 503-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk az 503-ast. Csekély többséggel. 504-es mellette. Elfogadtuk. Ötszáznégyes? Ellenőrizzük akkor. Az 504-est is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötszáznyolcas. Mellette elfogadtuk. 5, 39 mellette, ellene elfogadtuk. Ötszáztíz mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 511 mellette ellene elutasítottuk. 512 mellette elfogadtuk. 40-es mellette köszönöm, elfogadtuk. 140-es mellette, 41-es mellette elfogadtuk. 42-es. Mellette elfogadtuk. 518 mellette, ellene, elutasítottuk. 519 mellette, ellene, elutasítottuk. 43-44 mellette, elfogadtuk. 521 mellette, ellene, elutasítottuk. 520-522 mellette ellene elutasítottuk. Elektronikusan ellenőrizzük ezt a két utolsó módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 523 mellette. 523-as mellette elfogadtuk. 60-as mellette ellene elutasítottuk, 61 mellette ellene elutasítottuk, 62 mellette ellene elfogadtuk, 63 mellette elfogadtuk, 64 mellette elfogadtuk, 65 mellette ellene elutasítottuk, 66 mellette elfogadtuk, 67 és 68 mellette, elfogadtuk, 69-es, 70-es mellette, elfogadtuk, 71-72 mellette, elfogadtuk. Hetvenhatos. Hetvenhatos. mellette, akkor ismételjük meg, mellette, ellene, elutasítottuk, hetvennyolc, hetvenkilenc, mellette, ellene, elutasítottuk, Nyolcvan mellette, ellene, elutasítottuk, 81-es mellette, Elfogadtuk. Nyolcvanötös mellette? Ellene. Elutasítottuk. 86-87 mellette, ellene, elutasítottuk. 88-89 mellette, ellene, elutasítottuk. De ellenőrizzük még egyszer. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Sok képviselő írta el ezt a módosítót. 90-es. Szendra. Elfogadtuk? 91-92 mellette ellene? 93-as mellette? nem a 92-es, 91-92-esről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 93-as mellette, elfogadtuk, 94 mellette, ellene elutasítottuk, 95 mellette ellene, elutasítottuk, 96 mellette ellene, elutasítottuk, 99 mellette, elfogadtuk. Százas. Mellette, ellene, elutasítottuk. 101 mellette, ellene, elutasítottuk. 102 mellette, ellene, elutasítottuk 103 mellette, ellene, elutasítottuk 104 mellette, ellene, elutasít, 105 mellette, ellene, elutasít 106 mellette, ellene, elutasít, 107 mellette, ellene, elutasítva, 108 mellette, ellene, elutasítva, 109 mellette, ellene, elutasítva, 110-111 mellette, elfogadtuk, 112 mellette, akkor még egyszer szavazunk a 111-esről. Én azt gondoltam, hogy elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elnézést. 112-es. No comment. 112 mellette, ellene. Elutasítottuk. 113 mellette, ellene. Elutasítottuk. 114. 115. 115-ös. Mellette ellene elutasítva. Száztizenhatos mellette, ellene, elutasítva. 117-es mellette elfogadtuk. Száztizenhét. Elfogadtuk. Nos, ellenőrizzük még egyszer. A 99-est elfogadtuk, aztán jött a 101-es. Nos, a 101-esről még szavaznunk kell. Vissza kell mennünk a 101-eshez. Ki volt mellette? Ellene? Elutasítottuk, jó. 117-esnél jártunk. 115. 115 była odrzucona. Jesteśmy przy poprawce... A 115-öst elutasítottuk. Na akkor e, most el, még egyszer megismételjük. 115-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 116 mellette, ellene, elutasítva. Rendben. A 117-es természetesen kiváló, sokkal jobb, mint a kompromisszum, mint az A kompromisszum, de az egyes kompromisszumot már elfogadtuk, a 117, 118, 119-eset elutasítjuk, okafogyottá válik, és át kell térnünk a 120-asra. Igen. Akkor most a 117-esről. És utána a 120-asról fogunk szavazni. Rendben? Ki támogatja a 120-asat? Mellette? ellene elutasítottuk. 121-22 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 124, 125, 126, mellette, ellene. Elutasítottuk. 127 mellette, ellene, elutasítottuk. 128 mellette, ellene, elutasítottuk. 129 mellette, ellene, elutasítva. 130 mellette, elutasítottuk. 133 mellette, ellene, elutasítottuk. 132 mellette, ellene, elutasítottuk. 133 mellette, ellene, elutasítva. 134 mellette, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, elutasítottuk. 136 mellette, ellene, elutasítottuk. 136-os, még ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 136-osról. Lezárom a szavazást. 138 mellette. Elfogadtuk. 139, 138 mellette ellene, elutasítottuk. 139 mellette ellene, elutasítottuk. 140 mellette ellene, elutasítottuk. 141 mellette ellene, elutasítva. 142 mellette, elfogadtuk. 143 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a módosítót. Most pedig a 174-esig kell előre mennünk. Ki támogatja mellette ellene elutasítottuk, 176 mellette elfogadtuk, 166 mellette ellene elutasítottuk, 167 mellette ellene Nos, először a 167-esről szavazunk. Mellette ellene Most a 167-esről szavazunk. Ki támogatja? Ellene elutasítottuk. es 169 mellette, ellene elutasítottuk. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Száz hetvenhármas mellette. Elfogadtuk. ös mellette, ellene. Elutasítottuk. 176-os mellette, elfogadtuk. 178. Nem, 177 először? Nem. 178-osról szavazunk. Elfogadtuk. 179 mellette, ellene. Elutasítottuk. 180. Mellette, ellene. Elutasítva. 181 mellette, ellene. Elutasítva. 182 mellette, ellene. Elutasítva. 183 mellette ellene elutasítva. 184 mellette elfogadtuk. 187 mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük a 187-eset. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 185 mellette, ellene elutasítva. 186 mellette, elfogadtuk. 188 mellette, ellene elutasítva. 189 mellette, ellene elutasítva. 190 mellette, ellene elfogadtuk. De mégiscsak ellenőrizzük a 190-eset. Mellette? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 191. Mellette? Ellene? Elutasítottuk. 192 mellette? Ellene? Elfogadtuk. 194. Mellette? Ellene? Ellenőrizzük. 194. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százkilencvennyolc mellette, ellene, elutasítva. 199 mellette. Elfogadtuk. 200 mellette. Ellene. Elutasítva. 201 mellette. Ellene. Elutasítva. 202 mellette. Ellene. Elutasítva. 203 mellette. Elfogadtuk. 215-ös. Mellette elfogadtuk. 216 mellette elfogadtuk. 217 mellette elfogadtuk. 218 mellette ellene elutasítva. 219 mellette elfogadtuk. Ellenőrizzük a 220-ast, Egnő, szeretné ellenőriztetni? Rendben. A 220 mellette ellene elutasítva. 200. 524-esnél járunk. Mellette elfogadtuk. 525. Elfogadtuk. 526. Mellette elfogadtuk. 5, 27, 28, 29, 30 mellette elfogadtuk. 5, 31 mellette elfogadtuk. 5, 32 mellette elfogadtuk. 5, 33 mellette elfogadtuk. 5, 34 mellette elfogadtuk. 5, 35 mellette elfogadtuk. 5, 36 mellette elfogadtuk, 5, 37 mellette elfogadtuk, 5, 38 5.38 39 mellette elfogadtuk. Szanyi úr? Tízes. Megnyitom a szavazást a tízes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor mehetünk a végszavazásra. Most az így módosított szövegről szavazunk, az egész szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a kollégának, Szeretne valamit mondani, előadó asszony? Talán jó lesz felvenni a fejhallgatót. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatta ezt a jelentést, és nagy többséggel tudtuk ezt elfogadni, ami egyértelműen mutatja, hogy az agri szakbizottságnak a biomassa, illetve a bioüzemanyag tekintetében nagyon komoly elkötelezettsége van, és reméljük, hogy az MV és az INTE megfelelőképpen figyelembe veszi majd a véleményünket. A megújuló energiaforrások nagyon szoros kapcsolatban állnak a mezőgazdasági termeléssel, illetve az erdészeti kérdések is nagyon komolyan hozzájárulnak az klíma politika kialakításához. Az imént említett politikák közötti szinergiák biztosítják azt, hogy megmaradjanak a források, és az árak is megfelelőek legyenek az élelmiszeriparban, és hogy a meg tudjuk állítani a génkezelt szója behozatalát, illetve a protein növények megfelelőképpen rendelkezésre álljanak az állatok táplálásában. Mindezek a szövegek rendkívül fontosak voltak, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki hozzájárult ennek a szövegnek az elkészítéséhez, többek között a titkárságnak és az egész frakciónak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, én is mindenkinek köszönöm a munkát, és mindenképpen szeretném, hogyha jó hangulat uralkodna az üléseken. Természetesen vannak néha kisebb részletek, amelyek bizonyos kollégák számára nehezen elviselhetőek, de hát próbáljuk meg megtartani a megfelelő hangulatot. Én is köszönöm, köszönöm mindenkinek a munkát, az elnök köszöni a tolmácsok munkáját is. Mindenkinek kellemes estét kívánok, a következő ülés 9-én 10-én októberben, illetve az MV-vel lesz egy közös meghallgatásunk október 11-én. Tehát még egyszer mondom, az Envivel közös meghallgatás október 11-én az ülést lezárom.